Okay. Colleagues, good morning. Jó reggelt kívánok, kollégák, hölgyeim és uraim. Kezdjük meg a munkát. Az első napi egy pont, elfogadás. Van-e bármiféle igény? Akkor a második pont a jegyzőkönyvek elfogadása. Ezúttal a szeptember 23-a, 24-a a tét, illetve október 2-a. Ezeket megtalálják a dokumentációban, és amennyiben kifogást nem jelentenek be, az ülés végéig akkor a tekintjük. A harmadik napi rendi pont, koordinátorok döntései, ugyanaz eljárás, 23-ai, október 2-ai döntésekről beszélünk, szintén a jegyzőkönyv részeként, és amennyiben kifogásuk nincsen, akkor a helyzet ugyanez. Akkor az ülés végig jelentségre vagy pedig elfogadatnak tekintjük. Aztán eh, üdvözlet eh, Lisszabonból felé ugyanis ebben közvetítjük eh, kérdést tolmácsolással dolgozunk, világosan kell beszélni, pontosan kell beszélni, és ez azt is jelenti, hogy különböző nyelvekben lehet ezt elmondani. Ötös napi rendi pont. A megállapodás, Ukrajnával kötött megállapodásról van itt szó, az Európai Unió és Ukrajna között a baromfi témájában. Szeretnék nagyobb százalékban kvótával lefedni az Európai Uniós baromfi kereskedelmet. Tavaly véglegesítették a megállapodást, és az aláírás július 30-án történt. Előadónk Győri Enikő, meg is adom neki a szót, kérem. The chairman. Uh, colleagues, with your permission. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, az anyanyelvemen fogok hozzászólni, kérem vegyék fel a fülhallgatókat. Igen, elnök úr már uh, részben ismertette is, hogy miről van szó. Ugye tárgyaltuk már ebben a bizottságban, ezért uh, nagyon nem akarok részletekbe menni. A lényeg, hogy az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás értelmében vámmentesen az ukrán csirkemellfilé szigorú korlátok között léphet az uniós piacra. Ez azt jelenti, hogy fokozatosan 2021-re 20 ezer tonnát hozhatnak be. Ez volt az eredeti szabadkereskedelmi megállapodásban, tehát ezt vámmentesen tehetik. Azt viszont hát a jogalkotók nem látták, hogy bizony ebben az megállapodásban maradt egy joghézag, és az ukrán leleményesség megtalálta ezt a kiskaput felismerték egyesek, hogy egy innovatív vágási módszerrel ki tudják kerülni a kvótát, így hogyha azt a elhíresült Batman csirkét hozzák be, amit hogy azt jelenti, hogy a mellfilét úgy vágják, hogy meghagynak a szárnyból egy-egy kis részt, akkor a, ezt a fajta csirkét vámmentesen és mennyiségi korlát nélkül hozhatják be az Unióba. Tulajdonképpen egy kis plastikai beavatkozással ki tudták kerülni a megállapodásban foglaltakat. És ennek az lett az eredménye, hogy 2018-ban már 55 ezer tonna jutott be hozzánk. Na erre mondják Magyarországon azt, hogy ügyes, viszont ezt a szemfülességet, ezt nem lehetett így hagyni, és a bizottság tárgyalásokat kezdett az ukrán félel, és végül is azt a megoldást találták, hogy a két érintett vámsort beemelik a már szabályozott melfilé kvóta mellé, megemeljük a szabályozott kvótát, és ezáltal ezt a piasztorzulást, ezt kiiktatjuk. Szeretném hangsúlyozni, és tudom, hogy a mezőgazdasági bizottságban ülő kollégáknak ez egy különösen fontos kérdés volt, hogy az állategészségügyi és növényegészségügyi eljárások, előírások nem kérdőjeleződtek meg,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 Ma reggel is kértem információt, hogy a legfrissebb dolgokat mondhassam a kollégáknak. Az ukrán kormány már elfogadta ezt a megállapodást, és a mai reggeli információ szerint napokon belül küldik át a Radának, tehát az ukrán törvényhozásnak jóváhagyásra. Természetesen ígérem, hogyha tudom, hogy mikor kerül az ukrán törvényhozás elé, akkor arról még tájékoztatom a a, a kollégákat. Ö, tehát az ukrán féltől a kérésem, hogy mi hamarabb tegye ezt meg, illetve ne trükközzön, hanem a lehető leghűségesebb módon hajtsa végre teljes egészében a megállapodásokat. A másik pedig kérem a bizottságot, hogy rendszeresen ellenőrizze a megállapodásnak az alkalmazását, és levonva a következtetéseket, további kereskedelmi egyezményekben vigyázzon arra, hogy semmiféle kiskapu ne maradjon. Tehát jóhiszemű alkalmazás és odafigyelés az, amit párnunk kell mind a bizottságtól, mind a partnereinktől, harmadik országoktól. A, azt gondolom, hogy egy egyszerű ügy, jól le tudjuk zárni. A mezőgazdasági bizottság is támogatta, de gondolom ezt majd meghallgatjuk. Egy kérésem lenne még a kollégáktól. Én azt gondolom, hogy mivel az ügynek vannak komoly tanulságai, ezért én nagyon szeretném, ha egy rövid plenáris vitára azért sor kerülne. A jelenlegi tervekben ez nem így szerepel, de én azt gondolom, hogy igenis megérdemelni a téma, hiszen azért egy consent procedure-ről van szó, tehát hogy kérem ebben elnök úr, illetve a képviselőtársaim támogatását, hogy mégis lehessen egy rövid vita a plenárison, és ne csak a szavazásra kerüljön sor. Köszönöm szépen! Thanks a lot. And now the shadow Köszönöm szépen. Most az árnyék jelentéstevők következnek. Marek Belka lenne az SND részéről, de azt hiszem, hogy a koordinátor kapja meg a szót. Chair. <coughs> As you can see... Köszönöm. Ahogy láthatják, nem én vagyok Belka úr, de Elnézését kérő, hogy nem tud ma itt lenni. Úgyhogy körvonalaznám az árnyék jelentéstevőnk főbb kérdéseit ebben a fontos témában. Először is szeretném kiemelni, hogy a frakciónk számára nagyon fontos a társulási megalapodás Ukrajnával. Ez egy nagyon alapvető jelentőségű eszköz a Ukrajna modernizációja szempontjából és abból a szempontból, hogy szoros együttműködés legyen az EU-val. Ami a kereskedelmi elemeket illeti, különösen az importkvótákat illeti. Ez a partnereink fejlesztését teszik lehetővé, ugyanakkor a belső piacunkat megvédi a torzolásoktól és a gazdaságunk számára káros behatásoktól. Ennek ellenére az, hogy az ukrajnai baromfi tenyésztők kihasználták ezt a hézagot, ezt a kiskaput, ez megbontotta az egyensúlyt az EU szempontjából, és ez nagyon kellemetlenül érintette az EU-s gazdákat, és haladéktalanul reakciót követelt az EU részéről. Ugyanakkor a frakciónk azt sajnálatosnak tartja, hogy a, a módosítások egyik részeként a kvótákat megnövelik, és ez a mezőgazdasági szektorra kihat. Ettől függetlenül a frakciónk támogatja ezt a módosított vámtarifa megállapodást, hiszen ez megoldást nyújt a jelenlegi problémára problémás helyzetre az ukrán baromfi húsra vonatkozóan, amely bármilyen mennyiségi korlátozás nélkül kerül be az EU piacára. Végül pedig nagyon fontosnak tartjuk, hogy a bizottság nagyon szorosan figyelemmel kövesse a DSFTA végrehajtását, és fontos, hogy Ukrajna betartsa ezen megállapodás szövegét és szellemiségét is. És egyetértek az előadóval, támogatom abban, hogy ez egy nagyon fontos aspektus, úgyhogy a plenárison legyen egy rövid vita erről, azért, hogy a külvilág felé is ezt mutassuk, és különösen Ukrajna felé mutassuk, hogy mennyire fontos ez nekünk. Köszönöm. Thanks a lot, uh, for... Köszönöm szépen. A Rinyú részéről a de nincs itt, de Karin Karszbonak megadom a szót. Nagyon rövid leszek, támogatjuk a jelentéstevőt. Rendben, kitűnő, Burzsóá úr az ecl től Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevő kitűnő dokumentumát, és a bizottság képviselőinek is gratulálni szeretnék ahhoz, hogy ezt a témát ilyen gyorsan kezelték. Úgy érezzük, hogy ez egy elfogadható megoldás. Támogatom azt, amit a jelentéstevő összegzett. És a jelentéstevőtől meg szeretném kérdezni, hogy itt milyen vitára gondolt a szerződés más úton történő megfogalmazásáról, és az nevel kapcsolatos álláspontról van szó. You will answer after you. Helmut Scholz for the... Uh, Helmut Scholz a GUE nevében. Én is köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Alapvetően támogatni tudjuk a jelentéstevőt, de hangsúlyozni szeretném azt, hogy nagyon fontos lenne a konk- konkrét helyzeten túlmenően is betekinteni a helyzetbe, tehát nem csak a csirkeágazatba, hiszen Ukrajnában, a mezőgazdaságban nagyon veszélyes fejlemények vannak, és hogyha makrofinanciális támogatásról beszélünk, akkor nagyon fontos a kereskedelmi ágazat különböző ágazatait, szektorait külön választani, és itt szabálysértés történik, a termelés bevételeit eh, a eh, az ország szociogazdasági fejlődésére szeretnék használni, tehát én támogatom azt, hogy legyen vita a plenárison erről a témáról, azért, hogy különböző szemszögből tudjuk megviselni a eh, mezőgazdaság helyzetét Ukrajnában. Köszönöm. Perfect. Kitűnő. a zöldek parancsoljanak. Köszönöm, köszönöm szépen a jelentést. Három rövid kérdésem van. Természetesen eh, mindannyian támogatjuk Ukrajna erőfeszítéseit, ezért, hogy a társadalmi megállapodás teljes mértékben um, megvalósítsák, de azt gondolom, hogy a partnerségi megállapodás elvét sérti az, hogy az oligarchák használják fel a pozitívumokat, tehát a bizottság mit tervez annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy a jövőben ugyanebben vagy más ágazatokban hasonló fejleményekkel előforduljanak volt következmény a tagországi vámhatóságokra nézve, akik legalizálták ezt a e, kereskedelmi szempontból szabálytalan gyakorlatot. Ukrajna a export engedélyekre támaszkodik. A DG Sante 2018-as jelentése jelentős hiányosságokra hívta fel a figyelmet. A DG Agri tisztában van ezekkel a problémákkal, és milyen eh, lépéseket tettek annak érdekében, hogy ezt a joghézagot megszüntessék, kiküszöböljék az auditban. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy más nem kér szót. A bizottságnak adok lehetőséget. Susanna Mazzuella a DG Agri képviseletében. Good morning. Jó reggelt kívánok! Először is köszönetet szeretnék mondani, azért, hogy ebben az anyagban ilyen gyorsan sikerült előrelépni, illetve hogy hozzájárultak a megállapodáshoz az Európai Parlament, a mezőgazdasági ágazat érdekeit képviseli a megoldás, amelyben megállapodtunk az ukrán hatóságokkal, a leghatékonyabb móda annak, hogy egy egyértelmű plafont határozzunk meg uh, Ukrajná, az Ukrajnából uh, importált uh, csirkehús esetében az 50 ezer tonnányi küszöb megfelelő, és néhányan felhívták a figyelmet arra, ez az 55 ezer tonna alatt mozog, amely 2018-ban volt jellemző. E, konkrét e, limit nélkül Ukrajna az EU-ba történő exportját növelheti a 2018-as szinthez képest. A legutóbbi statisztikák azt mutatták, hogy ez ebben az évben is bekövetkezhet akár. 2018 óta az import növekedett és rekordszintet ért el. Májusban 745 ezer tonnát tett ki, január és június között 42, több mint 42 ezer tonnát importált Ukrajna eh, Európába. Az év végéig ez akár 70-80 ezer tonnát is kitehet. A miniszterek kabinetje eh, október 23-án elfogadtak egy rendelkezést, amelyet a parlamentnek még ratifikálni, ami mindent megtettünk annak érdekében, hogy meggyőzzük az ukrán felet arról, hogy ratifikálja a megállapodást annak érdekében, hogy ezt a gyakorlatban mi hamarabb meg lehessen valósítani. A bizottság megvalósítási jogi aktusa aktusát akkor lehet majd elfogadni, hogyha Ukrajna is ratifikálta a folyamatot. A bizottság továbbra is figyelemmel követi a megvalósítást, más FTA-khez hasonlóan, annak érdekében, hogy kereskedelmi preferenciákat a partnereink is teljes mértékben figyelembe vegyék. Ez egy sürgősségi kérdés, éppen ezért az interbizottságot arra bátorítjuk, hogy holnap hozzon döntést, és a beleegyezési eljárásban folytatódjék ez a kérdés. What are the lessons? Burzsóa úr kérdése után, előadón kérdésünk után a bizottság milyen tanulságokat von le a jövőbeli megállapodásra vonatkozóan, hogy ne legyenek ilyen joghézagok a megállapodásokban a jövőben? We have checked all the agreements. Megnéztük az összes megállapodást tehát eh, amelyet megtárgyaltunk, és eh, ezekben megállapodás született, és nem találtunk más megállapodásban ilyen problémát, vagy ezt a problémát ott nem találtuk meg. Meggyőződésünk, eh, hogy ez így van, nagyon bízunk ebben, lelkiismeretesen dolgozunk, mindig ellenőrizzük, hogy ez újra ne forduljon elő. De figyelembe kell venni azt is, hogy nem lehetett pontosan látni, hogy a konkrét esetben mi fog történni, és nem tudunk extrapolálni, kivetíteni dolgokat más megállapodásokra egy az egyben, mert a megállapodás tárgyalása idején nem volt kereskedelem ezen a területen, és nem terveztük, vagy nem látszott, hogy kitalálják ezt az újfajta vágást Ukrajnában, amivel hozzáférnek a piacunkhoz hm, ebben a tételben, ebben a vámtételben, Helmut Scholz. Nagy érdeklődéssel figyeltem a válaszra Azonban ez nem ad magyarázatot arra ez a válasz, hogy a megállapodást hogyan hajtják végre. Tehát, hogy előfordulhatnak joghézagok. Persze megnézhetünk további szövegeket is, de a kérdés, hogy a végrehajtás hogy működik, és hogyha a konkrét helyzetet megnézzük az agrobizniszben, Ukrajnában és, és a zöld képviselőhöz tudok csatlakozni ebben, ott oligarha rendszerek vannak, struktúrák vannak, amelyek visszaélnek a helyzettel a legnagyobb nyereség elérése érdekében, és ha figyelembe veszük azt is, hogy Ukrajna a legnagyobb tojás szállítója az EU-nak, és most ágazatról ágazatról végig mehetnénk az egészen, tehát akkor óriási problémánk lesz, ha ezt teszünk. Tehát nézzük meg, hogy hol tudjuk kizárni, hogy mondjuk nem csak a belső piac érdekei sérülnek, hanem arról is szó van itt valójában, hogy gondoskodjunk, hogy magában Ukrajnában az elért nyereségekből részesüljön az állam is, a költségvetés, és akkor a szociális, a munkaerő politikai helyzet is javuljon ezáltal. Egy tanulmányt készítettünk erről, jövő héten mutatjuk ezt be, meghívom a kollégákat, jöjjenek el, és akkor némileg a kulisszák mögé tudunk tekinteni. Ez nem elegendő, vagy nem az a megoldás, ha megnézzünk egy-egy szerződést. Az előadóhoz fordulok, Győri asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kommentárokat, köszönöm az aggályok kifejezését. Igenis, le kell vonni a következtetéseket, és óvatosnak kell lennünk ebben a kérdésben, és az Európai Bizottságnak ott kell figyelni a jövőbeli fellépése során. És ez a, a válaszom nagyon egyszerű az EKRS kollégáknak megnézzük a helyzetet, ugye a piaci torzulásokkal, a korlátlan baromfimmel importtal véget kell vetni, vissza kell tenni a, szabály, venni a szabályozásban, és a végrehajtásra kell ügyelnünk, hogy a megállapodásokat jól hajtsuk végre. Ez volt a kérdés. Itt egy joghézagolt, amit tesznek, az egy ravasz, egy okos megoldás megoldás, de a megállapodáson belül maradnak, tehát az érdekünk az, hogy térjünk vissza a kvótarendszerhez, és ö, tegyük világossá, hogy mennyi ö, csirkemel kerülhet a piacunkra ilyen vagy olyan módon. Ez a mi termelőink érdekei, az EU termelők érdeke, hogy korlátlan mennyiségek ne tudjanak bejönni a piacunkra. Természetesen tisztában vagyok én is azzal, hogy fura a helyzet a mezőgazdasági struktúrákkal Ukrajnában az oligarchák szerepe. Nyilvánvalóan ez jó üzlet volt Ukrajnának, de az EU-nak is, mert Szlovákiában és Hollandiában is húsgyárat építettek, tehát egy nemzetközi együttműködés alakult ki, mindenki nyert valamit de ez egy trükk volt, a trükköket viszont meg kell szüntetni a kereskedelmi megállapodásokban. Fel kell lépnünk keményen, ez világos, teljesen egyértelmű, hogy az EU nem hagyhat joghézagokat, figyelni fog rá, ezt világosá kell tennünk, és eh, amit hangsúlyoztam az első hozzászólásom során, hogy az Európai Bizottságnak igyekeznie kell bezárnia minden joghézagot, és eh, trükkökkel ne lehessen visszaélni a rendszerrel és a csalással visszafogott lennék, mert a csalás az egy nem legális, nem jogszerű dolog, de nem egy bizalmas együttműködésen alapuló dologról van szó. Persze visszatekinthetünk, lehetnek kételjeink, de én abban bízom, hogy Ukrajna is levonja a következtetéseket, és őket is felszólítom, mint az Európai Bizottság már elmondta, hogy gyorsan ültessék át a gyakorlatba E, ezt a megállapodást, és ez lehetetlen helyzetet szüntessék meg. Ezt akarom hangsúlyozni. Ez az érdeke a mi baromfi termelőinknek, hogy ne kerüljenek e, korlátlan mennyiségben termékek a piacunkról, mert ez nem lojális és nem tisztességes verseny. Köszönöm szépen! Köszönöm egyébként a támogatásukat is. Abban is például, hogy a plenáris napi rendjére kerüljön a kérdés, és elnök úr, önhöz fordulok a kéréssel, hogy a novemberi plenáris napi rendje megváltoztatásra kerüljön, és el tudjuk érni a célunkat. Köszönöm szépen. Jó, igen, kérdés. Heidi, el kell, hogy mondjam, hogy meglep hogy az Európai Bizottság hogyan reagál erre a kérdésre, a kérdésekre, tehát a kikerülő. Például Gregorova asszony is kérdéseket tett fel. Mi úgy látjuk, hogy igenis csalásról van szó, és azt szeretnénk megtudni, hogy az Európai Bizottság hogy tud következtetéseket levonni itt a tagállami vámhatóságok vonatkoztatásában, amelyek legalizálták ezt a csalást, és szeretnénk megtudni az Európai Bizottságtól, hogy a Dicsi Santa belső auditja ellenőrzése, amely szintén rámutatott súlyos hanyagságokra, tényleg ez alapján történtek-e intézkedések és az nem igaz, hogy váratlan volt a helyzet, és egy az egész. Igen, megelőző intézkedésekre van szó, és ne forduljon elő, az EU reputációjáról van szó. Van-e bármiféle kommentár az Európai Bizottság részéről? Igen, ezt szeretném tisztázni, hogy nem volt csalás abban, amit a vámhatóságok tettek, ez nem illegális, korrekt volt, a hatályban lévő rendelkezéseket alkalmazták, tehát abban nincsen semmi rossz, ahogy ők eljártak, tehát ezzel kapcsolatban nem tudunk mit tenni. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy követjük a megállapodás megvalósítását, szoros figyelmmel kísérjük, éppen ezért már egy korai szakaszban láttuk azt, hogy ez a probléma fel fog merülni, és ez lehetővé tette azt, hogy intézkedéseket hozzunk, és még ideje korán megoldjuk ezt a problémát. A jelentéstevő parancsoljon. Csak röviden, én nem vádolnám az EU vámhatóságokat úgymond bűnrészességgel, hiszen ez legális volt. Az FTA értelmében a többi csökkentés elképzelhető lett volna az EU-s piacra vonatkozó korlátozások nélkül a vámtisztnek. Ehhez nincsen semmi köze, hiszen a dolgát végzi. Ez egy joghézag volt, egy trükk, és ahogy a bizottság képviselőitől hallottuk, ezt nem nevezhetjük csalásnak, viszont ez a megállapodásnak nem nevezhető lojális megvalósításának, tehát itt egy joghézagról van szó elnök úr! Én Hollandiából származom, és 2018-ban, amikor ezeket a kérdéseket elkezdtem feltenni, akkor Hollandiánál is feltettem ezt a kérdést, mert Hollandiában csalásnak számít az, ami történik. Ami itt történik, hogyha ez részint elfogadható, az eléggé meglepő, ugyanis Hollandiában Felháborodtak ezen az emberek, és Brüsszelnek azt mondják, hogy hogy hagyhatják ezt. Hogy Ukrajna így, ilyen kiskapukkal mégiscsak elfogadhatóvá teszi ezt a gyakorlatot. Tehát valahol végig kell gondolnunk, hogy hogyan reagálunk. Uh, Elnök, hát mindenkinek van valamilyen szinten felelőssége ebben az ügyben. El kell kerülni a legális és az illegális joghézagokat és a megállapodásokban. A módosítók benyújtási határideje ma délután 4 óra. És mivel szorít az idő minket, ezért csak angolul lehetett a módosítókat benyújtani. A hónap végén fogjuk ezt elfogadni plenárison, és igen, kérni fogjuk, hogy a plenárison tartsunk vitát. A szakbizottsági szavazás pedig természetesen holnap lesz, minden bizonyja. Rendben. Ah, Ezzel az ötös napi rendi pont végére értünk, és a hatos napi rendi pont következik. A trilógus ülésekről lesz beszámoló, ebből egy van jelenleg, a kettős felhasználású rendelet a témája. One in 2012 roundabout, and there was an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 használnak a kiberfegyületben, és ezeket a kettős felhasználású rendeletbe is be kell vezetni. Másodszorban pedig az emberi biztonsági dimenziót is figyelembe kell venni a kettős felhasználású exportkontrollok tekintetében. És természetesen célunk az is, hogy nagyobb legyen az átláthatóság és a nyitottság az egész gyakorlat során, és harmonizáltabbá váljon az európai megközelítés. Nos, ez volt mind a három intézmény közös megállapodása. És a tanácsnak nagyon sok időre volt szüksége ahhoz, hogy a tárgyalási mandátumban megállapodjanak. Mi, az Európai Parlament, mi elvégeztük a házi feladatunkat, és hosszú és intenzív tárgyalások után a plenárison 571-en szavaztak rá, ami hát egészen különleges többség egy ilyen jogalkotási anyagban. Szerintem álljunk. Lot of years I had the started with a mandate and had the possibility to a magyar tolmácsolás mostantól véget ért ezen az ülésen. And to report on that, I will give the floor to our rapporteur, Mr. Buchner.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 Un mois avant la signature de l'accord, le service d'action euh, européen d'action extérieure alertait aussi du fait que, et je vais citer le rapport, The space for civil society has been shrinking. The EU expressed serious concerns about the situation of human rights defenders and the negative trend of detentions, arrests and sentencing